So, meine Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, tájékoztattak róla, hogy most már a technikai megoldások is működnek, tehát megkezdhetjük az ülést. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. A napirenddel kapcsolatosan, ami az egyes napirendi pontot illeti, Szeretném elmondani, hogy a 29, 30 és 33-as napirendi pontokat el kell halasztanunk. Cvjevka kolléga jelentése, a négyes pontot holnap délutánra halasztjuk el, mert a kolléga nem tud itt lenni, beteg, remélhetőleg holnap már itt lesz, a 29, 30 és 33-asat pedig elhalasztjuk. Ezen kívül el szeretném mondani azt is, hogy ma egy premiért ünneplünk, úgymond, egyfajta kísérleti nyulak vagyunk. Mi vagyunk ugyanis az egyik első papír nélküli szakbizottság, i-komité. Kaptunk egy ilyen készüléket, és a cél az, hogy a papír helyett ezzel dolgozunk, de hát azért nekem még itt van a papírológia is egyébként, úgy működök, mint egy atomerőműt és a redundáns rendszerekkel működöm. Meglátjuk, hogyan működik ez a papír nélküli szakbizottság. Később majd más kollégák is megkapják ezt a készüléket, ha jól tudom, hatan kapták meg eddig, és utána majd kiértékeljük az eddigi tapasztalatokat. A hármas ponttal kapcsolatban még a következőket mondanám el, hogy rendelkezésre állnak a rendelkezésre áll a jegyzőkönyv október 10-11. ülésünkről. Ha senkinek nincs ellenvetése, akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük, és a napi rendel kapcsolatosan sincs senkinek megjegyzés, akkor azt is elfogadottnak tekintjük. Következő pontunk, a nap, napirendi pontunk az ötös napirendi pont, Diana Wallace a jelentéstevő, és a hatos is összefügg ezzel. A jelentéstevőt kérném, hogy vezesse be a témát, parancsoljon. Thank you very much, uh, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen már a korábbiakban tartottunk egy eszmecserét ezekkel a javasolt reformokkal kapcsolatban, ami a bíróságot illeti. Mégpedig a bíróság elnökének, elnök, ki kollégium elnökének a jelenlétében. Az ő javaslataira kaptunk reakciókat. Egy olyan jogalkotás tervezet érkezett az Európai Bizottság részéről, amiket a kollégák elolvashattak, és most már az én jelentésem is rendelkezésükre áll a mai ülés dokumentumai között. Szeretnék emlékeztetni a vita megkönnyítése érdekéből arra, hogy Amióta legutóbb megvizsgáltuk a bíróság, az Európai Bíróság struktúráját, azóta az Európai Unió szerkezetében komoly átalakulásokra került sor. Tehát lényegesen több munka és sokszínűbb munka érkezik az Európai Bíróság asztalára. Ez azt jelenti, hogy változtatásokra van szükség annak érdekében, hogy biztosítani lehessen, hogy a peres feleknek észszerű várakozásai szerint ö, időben határozatra tudja jutni az Európai Bíróság az ügyükben. Az Európai Bíróság három fő elem köré építette a javaslatát. Egy, legyen egy alelnöke az Európai Bíróságnak, kettő, az általános bíróságon növeljék meg a bírák számát, és a nagy kamarának a struktúráját változtassák meg. Amikor megkezdődtek a viták, akkor voltak ötletek arra vonatkozólag, hogy bizonyos specializációra van-e szükség például a védjegyekkel kapcsolatos ügyekre. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság javaslatában azt tapasztaljuk, hogy nagyjából megegyezik az Európai Bíróság véleményével, de egy-két technikai változtatással éltek. Én jelentéstevőként ezekkel egyet tudok érteni. Ha megengedik, akkor a három fő ponton végigmennék, amelyeket eh, már említettem. Különösen az alelnök kinevezésére vonatkozóan. Azt hiszem, hogy nincs okunk arra, hogy ezt a javaslatot ne támogassuk. Hogyha értelmes megközelítésben fognak hozzá, és ezt az indoklásban részletesen ki is fejtem. Hasonlóképpen kamara megváltoztatásának, a struktúrájának a megváltoztatásával kapcsolatban a bírák, az kamara létszámát jelentő bírák számát 15-ről fölemelnénk, és az ő előttük tárgyalandó ügyek esetében pedig ötre emelnénk a jelen lévő bírák számát a tárgyaláson. A legnagyobb változtatás talán az általános ügyek bíróságát érinti. Hogyha megnézik a számokat az elmúlt években, akkor azt tapasztaljuk, hogy ők jobban küzdöttek, nagyobb munkateher volt a vállukon, mint a többi bírósági rész vállain. Ezért érdemes megfontolni azt, hogy hogyan lépjenek életbe a változások. A szerződések alapján két lehetőségünk van. Az egyik, hogy specializált bíróságokat hozzunk létre, a másik, hogy a bírák számát növeljük. Az utóbbi megoldást támogatta az Európai Bíróság, és legalább még 12 bíra felvételét kérték. Nekem semmi problémám nincs azzal, hogy ezt támogassam. A nehézség az abból származik, hogyha végig gondoljuk, hogy hogyan választhatóak ki ezek a bírák. Persze részben ez a tagállamokon múlik, de legalább néhány gondolatot mi is megfogalmazhatunk, ezt meg is tettem a jelentésemben. De a bírák számának növelésén túl azt hiszem, még egy dolgot érdemes megvizsgálni. Beszéltem sok bírával és másokkal is, akik felvették velünk a kapcsolatot. És van egy dolog, amivel kapcsolatban nagyon határozott érzéseink, érzéseim vannak. Mégpedig az általános ügyek bíróságának az eljárási szabályzatára is oda kell figyelnünk. A fő bíróság nagyon sikeres volt abban, ahogy elosztotta a munkát a bírák között. És azt hiszem, hogy ebből az általános jogbírósága jövőre nézve tanulhatna. Eléggé határozottaknak kell lennünk szerintem abban, hogy kimondjuk, hogy várjuk, hogy ez valóban megtörténjen. Ennyit általános bevezetőként. Ezeket a gondolatokat vettem át az Európai Bíróság elnökétől és az Európai Bizottságtól. Együttdöntési eljárásban vagyunk, de az Európai Parlament nagyon korlátozottan tudja a hatásköreit gyakorolni ebben az ügyben. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy van lehetőségünk arra, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy olyan választ kapunk, ami segíti az Európai Bíróság munkáját, és segíti őket abban, hogy megvalósítsák mindazt, amire képesek. A kijelölési eljárással kapcsolatban, amit olvasunk, amit javasoltak, és egy bizottság kinevezése tekintetében, ami ezt segíti. Szerintem ezen a területen a, hatá, hatásköréinket bizony tudnánk alkalmazni, és szerintem ezt meg is kell, hogy tegyük. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Kalott eh, Excobádin eh, úrát szeretném köszönteni a bíróság képviseletében, és megkérem őt, hogy a vita végén tegyen néhány megjegyzést a bíróság nevében, és kapcsolódjon bele a vitába. Parancsoljon! Merci, Monsieur le Président. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Érdeklődéssel hallgattuk a jelentést ebből asszony szavait. Úgy gondolom, hogy Kuris asszony, az Európai Bíróság elnöke a meghallgatás során tudta hangsúlyozni azt, hogy milyen fontosságot tulajdonít ezeknek a reformoknak, amely lehetővé kell, hogy tegye az Európai Bíróságnak azt, hogy a joghatóság, illetve a joggyakorlat minőségének a fenntartása mellett fel tudja gyorsítani a döntéshozatali folyamatot, tehát fel tudja gyorsítani az ügyek intézését. A hosszú távú működési stratégiáknak a megerősítésére van tehát szükség. Ahogy az Elna Wallace is hangsúlyozta, nagyon fontos az is, hogy további bírákat nevezzünk ki, de emellett az Európai Bíróság belső munkastruktúrájának az átgondolására is szükség van. Ezt a bíróság által benyújtott eljárási szabályzatbeli módosítások is tükrözik. Tehát mi is gondoltunk erről. Remélhetőleg ezek az intézkedések meghozatára kerülnek annak érdekében, hogy hasznosabb legyen a munkánk. Érdeklődéssel fogom hallgatni a további hozzászólásokat, de most ennyiben hagyom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás ehhez a ponthoz? a bizottság készített véleményt is, és nem tudom, hogy esetleg most ki szeretné egészíteni az elhangzottakat. Ki szeretne hozzászólni a bizottság képviseletében? A bizottságot képviseli valaki, ugye? Elnök úr, a jogi szolgálat nevében nem gondolom, hogy ebben a ponton most többet mondjon az Európai Bizottság. Nagy mértékben egyetértünk a nagyon hasonlít az önök jelentéstevő asszonyának, az Európai Bíróságnak és az Európai Bizottságnak a véleménye, tehát szerintem ezen a ponton nem kell többet mondjak. Köszönöm. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Köszönöm. Van-e további hozzászólás? Ez meglepő, de talán nem is annyira, hiszen volt már számos előzetes vitaforduló a jelentéstevő és a képviselők között, és a hallgatás most eh, azt jelzi számomra, hogy eh, egyetértünk Valisz asszonynal. A módosítók határideje december 1 -e, déli 12 óra. Van-e van -e ellenvetés ezzel kapcsolatban? Ha nincsen, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, és mind a két jelentés részre vonatkozik a határidő. Köszönjük szépen Volisz kolléganő munkáját! Áttérünk a következő pontra, a közös vitára a szabadalmakkal kapcsolatban, és az egyszerűség kedvéért azt javaslom, hogy a jelentéstevőket hallgassuk meg először, a tanácssal folytatott vitálásáról is. Kérem a jelentéstevőket, hogy mutassák be jelentésüket. A rapkai kollégával kezdjük. Ez a legfontosabb jelentés az együttdöntési eljárás keretében. Parancsoljon Rapkai úr! Nos, ami a tárgyalások állását illeti a tanácson belül, azt mondtuk, illetve kezdetől fogva világosá tettük, hogy csomagként tekintünk erre a három kérdésre, és nem is akarunk külön-külön beszélni ezekről a témákról. És csak akkor születhet eredmény, hogyha mindenről tárgyaltunk, tehát nem lépésről lépésre haladunk, illetve természetesen lépésről lépésre haladunk, de a végső eredmény, a végső megállapodás csak akkor érvényes, hogyha mindenről sikerült megállapodnunk. Eddig informális megbeszéléseket folytattunk. Ma reggel óta most sikerült első ízben megállapodnunk egy és másban, de egy 48 oldalas szinopszis született eddig, ezt még eddig nem sikerült teljesen véglegesíteni, hiszen más munkánk is van a parlamenten belül, és hát a választási körzetünkben is. Az látszik kirajzolódni, hogy a parlament álláspontja a jelentés tervezetek révén, valamint a lengyel soros elnökség álláspontja között a megállapodás mindenképpen lehetséges az általunk előirányzott időkereten belül, de két dolgot látni kell. Ha megnézzük a jelentésemhez benyújtott módosítókat, ugye a többi jelentésről a többieknek kell beszélni, de hogyha megnézzük a módosítókat, amelyeket a kollégák az én jelentésemhez nyújtottak be, akkor két kérdéskör van, ahol meg kell állapodnunk abban, hogy akarunk eredményre jutni, és hogyha most eredményre akarunk jutni a saját magunk által meghatározott kereten belül, akkor ezeket a kérdésköröket nem tudjuk figyelembe venni. Egyrészt itt van az a kérdés, hogy hogyan szabjuk meg a díjakat, illetve hogy delegált jogi aktusok alapján szabjuk meg a díjakat, ahogyan a bizottság azt javasolt. A bizottságnak továbbra is ez a hivatalos javaslat, a tanács erre azt mondta, hogy semmilyen körülmények között nem tudja ezt elfogadni. A tanács tulajdonképpen Épp az ellenkezőjét szeretné ennek, tehát végrehajtási aktusok révén szeretné a díjakat meghatározni. Mi világosan azt mondtuk, hogy ez nálunk egy vörös vonal, ezen nem vagyunk hajlandók átlépni. Ez azt jelenti, hogy a tanács ragaszkodik ehhez, akkor nem lehet megállapodásról szó. Egyelőre azonban úgy néz ki, a legutóbbi informális dokumentumok alapján, hogy a tanács minősített többsége nem ragaszkodik ehhez, hanem az eredeti javaslatot, amelyet az előzetes megállapodás során, illetve az előzetes megállapodásból kivett, és amelyet én is kivettem a javaslatomból, hogy a közösségi komponást erős, erősítsem. Úgy tűnik tehát, hogy ez nagyjából elfogadásra talál a tanácsban, hogy egyet értenek el vele, az más kérdés, de elfogadják. Azt mondják, hogy valahol ebben a megfogalmazásban meg tudunk állapodni. Tehát ez azt jelenti, hogy az a lehetőség, hogy kudarcot vallana ez a kérdés, mert a tanács ragaszkodik a 192-eshez ez kizárható, de hogyha mi a 190-eshez ragaszkodunk, akkor is kizárható a megállapodás. Ez az első pont tehát a mandátumunkban, amelyről ma beszélni akarunk. Eddig csak kötelezettségvállalások nélkül tárgyaltunk, eszmét cseréltünk, de hát eddig még jótányi megállapodás sem született, kivéve azt, hogy az a szándékunk, hogy mielőbb eredményre jussunk, ez teljesen világos. A második kérdéskör az, amit, amivel kapcsolatosan Wikström kolléga tett javaslatot. Itt arról van szó, hogy négy, négy cikket teljes mértékben törölni kellene. A probléma számomra az, hogy nem látom ennek szükségszerűségét, de hát nyilvánvalóan nem ez a mérvadó, hogy én ezt szükségesnek látom-e vagy sem, de a többi jelentéstevővel folytatott eszmecserje során és azt láttam, hogy a többi jelentéstevőnél legalábbis hasonló a vélemény, mint nálam. Másrésztről a tanács a jogi szolgálatán keresztül világossá tette, és nincs ez másként a bizottságnál sem, hogy a 6-tól 9-esig terjedő cikkeket fontosnak tartja, és ezeket szeretné a határozatban megtartani. Wikström kolléga, ha jól értettem, amellett érvelt, hogy ezeket törölhetjük, mert nagy valószínűséggel, de hát ezt nem tudhatjuk pontosan, de nagy valószínűséggel a bírósági megállapodásba bekerül ez a szövegrész, és azt úgy gondolja, hogy fennáll annak a veszélye, hogy esetleg eh, az értelmezési vagy interpretációs kérdésekben eh, probléma merülhet fel, hogyha ez két helyütt is szerepel, de én ezt nem tartom ekkora nagy beszélynek, és azt mondom, hogy eh, itt meg kellene maradnunk annál az álláspontunknál, hogy tartsuk meg ezeket a cikkeket. Ez a két nagy kérdéskör tehát az, ahol valamilyen módon eredményt kell elérnünk, máskülönben az egész történet, tehát jegelni kellene. Láthatnánk az alternatívát is persze, ami az, hogy szavazunk itt mindenről, és utána tárgyalunk tovább. De hát akkor az ütemtervet nem tudjuk betartani. És úgy látom, hogy amit az informális megbeszélések során sikerült elérnünk, azt abban az esetben, hogyha most ott először szavaznánk mindenről, az megkérdőjeleződne. Az én benyomásom egyébként az, hogy az informális megbeszélések során, hogy a tanács végérvényesen hozzájárulását adja, akkor már viszonylag messzire eljutottunk. Hogyha azonban a tanács végezetül nem adja be, beleegyezését, akkor mi is kérdőjelet teszünk a mi hozzájárulásunk vagy beleegyezésünk mellé. Így állnak a tárgyalások jelenleg. Vannak más pontok, ahol úgy érzem, hogy ez nem tartozik szigorúan a rendeletben, noha tartalmilag én szimpatizálok a vonatkozó részekkel. Olyan részekről van szó, amelyeket én a saját tervezetembe bevontam ugyan, de azt hiszem, hogy, és hogy említsek egy példát is, ami például a szoftverprogramokat illeti, vagy a biotechnológia problémakörét, illetve az azokkal kapcsolatos szabadalmakat, azt gondolom, hogy nem érdemes ebben a jogszabályban ilyen részletesen foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Természetesen kell foglalkozni velük, de nem szükségszerűen ehelyütt. Talán érdemes lenne ezekkel kapcsolatosan aztán a javaslattételre felkérni a bizottságot. De hát van egy bioszabadalom irányelv is egyébként, meg kell néznünk, hogy azt mennyiben kell módosítani, hogyha megszületik ez a jogszabály, de meg kell nézni azt is, hogy a szoftver szabadalmaknál mi a helyzet. Annak idején az Európai Bizottság javaslata sajnos nem jutott semmire, mert a parlament és a tanács delegációi közötti egyeztetések nem voltak sikeresek, ha jól emlékszem. Ez már egy kicsit régebben volt, és azóta itt ezen a téren nem történt semmi. Erről is érdemes lenne beszélni a bizottsággal, de azt hiszem, ebbe a rendeletbe ilyen eh, részletességgel nem tartoznak bele ezek a témakörök. Így áll a helyzet jelenleg, ma este lesz egy újabb eszmecsere, és meg kell állapodnunk abban is, hogyha a három dosszié számára van egy mandátumunk, akkor hogyan kell majd megszervezni formalizált módon a további trialógusokat. Elnök, köszönöm szépen ezt a részletes összefoglalást. Az én jelentésem kapcsolatban hasonló a helyzet, mint Rapkai kolléga esetében, és most Báldaszári kolléga a nyelvi szabályokról. Elnök úr. Megpróbálom összefoglalni a jelentést. A rendelet célja kettős. Egyrészt a közép- és kisvállalkozások érdekeit jobban kell érvényesíteni, másrészt pedig, ami a nyelvi szabályozást illeti, fontos, hogy ez a, szabályosak, ez a szabályozás azokat részesítse előnyben, akik a kérvényben nyújtják. nem csak egy bizonyos védelmi rendszert szeretnénk felépíteni, hanem itt eh, regisztrációs díjakról is van szó, illetve pereskedési díjakról. Szeretnénk a kis és középvállalkozások számára védelmet biztosítani, és szeretnénk, hogyha ők jobban hozzáférnének az európai piachoz, illetve szeretnénk, hogyha ők szabadalmaikat regisztráltathatnák. Problémák adódtak a tanácskozások kapcsán, de ez a belső piac fejlődésével kapcsolatos vitákra ugyanúgy igaz két cikk kapcsán fogalmaztunk meg aggályokat, a négyes cikkek kapcsán, itt a jó hiszeműségről van szó, illetve a szándékos hamisításról. Tehát nagyon fontos, hogy itt a kis és középvállalkozások számára megfelelő szabályozást találjunk, hiszen a hamisítás veszélye sokkal nagyobb. Különösen a kisvállalkozásoknál itt sokkal nagyobb ennek a veszélynek az előfordulási aránya, mint nagyobb üzemeknél. Azt gondolom, hogy a KKV-kat sokkal inkább előtérbe kell helyeznünk. Ami a kártalanítási díjakat illeti, és az ötös cikkeit, itt nagyon jó lenne, hogyha csak a kis és középvállalkozásokra összpontosítanánk, hiszen ez a cél rendkívül fontos az európai vállalkozók számára. Éppen ezért meg szeretném említeni a tanácsot is, ők osztoznak a véleményünkben, és azt gondolom, hogy a tanács az alapvető általános megközelítést szeretné alkalmazni, anélkül, hogy a KKV-k számára speciális védelmi intézkedéseket vezessen be. Különösen, ami a RAPKA jelentéshez benyújtott módosítókat illeti. A tagországok ezekben a nehéz gazdasági időkben jó javaslatokat szeretnének tenni, de nem szeretnének konkrét kezdeményezéseket eh, tenni egy stratégiailag nagyon fontos területen. Ezen kívül még egy további pontot is meg szeretnék, meg szeretnék említeni. Nagyon fontos a benyújtás hatékonysága. Nem szeretnék visszatérni arra az egyességre, amit nehezen sikerült a tanácsban elérni, hiszen hogyha ezt megtámadjuk, akkor ez politikai szempontból nem volna okos lépés. Arról azonban el kell gondolkodnunk, hogy milyen követelései vannak a vállalkozásoknak, az iparnak, mindazoknak, akik eh, részt vesznek a szabadalmi piacon. Különböző számokat említenek meg a különböző nyelveken, ami a vállalkozások számát illeti, de azt gondolom, hogy az átmeneti időszak után más számokban is gondolkozhatunk. Elképzelhető az, hogy a kérvény benyújtója angolul kéri a benyújtás nyelvét, például egy lengyel vállalkozás, amelynek jelentős kapcsolatai vannak Németországgal. Elképzelhető az, hogy a német szabadalmi hivatalnál szeretne szabadalmat benyújtani, de szabadalmát ez a lengyel cég jobban képviselheti, hogyha angolul írja meg a kérelmet. Azt gondolom, hogy az ilyen jellegű kezdeményezéseket támogatnunk kell. Vagy német, vagy angol, vagy francia lehetne a benyújtás nyelve. Ezen belül azonban már szabad választási lehetőség állna fel. Az átmeneti időszakot is meg lehetne esetleg hosszabbítani, hogyha a független szakbizottság értékelést készít, illetve miután az automatikus fordítási beit is sikerült kiküszöbölni. 27 módosító érkezett, ezeket négy csoportba sorolnám. Az első csoportba tartozik egy katalán képviselő módosító indítványa. Hát itt nagyon furcsa az, hogy nem hivatalos nyelvek is szerepelnek. A katalán nem hivatalos nyelv az Európai Unióban, a spanyol az a katalán egy a spanyol kormány által elismert nyelv, de mint említettem, nem e, hivatalos nyelve az Európai Uniónak. Vannak olyan országok, ahol két e, hivatalos nyelv van, de azt gondolom, hogy a 22 hivatalos nyelvet e, nem lehet ugyan úgy értékelni, mint a korábban említett nyelvet. A jóhiszeműségre vonatkozó záradékra utal néhány módosító indítvány. A bírának mindig abból kell kiindulnia, hogy jó hiszeműség áll fenn egészen addig, amíg a hamisítóról nem sikerült bebizonyítani az ellenkezőjét a megfelelő nyelven. Hát, azt gondolom, hogy minden további nélkül nem utalhat a bírá egy esetleges hamisításra. Fordítást mindenütt kell alkalmazni, de ez az eddigi szabályok megváltoztatását jelenteni, a négyes pontot illetően ez azt jelenti, hogy le kell fordítatni a teljes anyagot, mégpedig arra a nyelvre, ahol a joghatóság létezik. Létezik eh, még egy olyan csoport, amelynek módosítói négy évre bővítenék ki az átmeneti időszakot, és csak az angolt rögzítené, mint eh, szabadalmi nyelvet. Ez azonban a tanács eredeti szövegét a feje tetejére állítaná, tehát ennek a célnak a megvalósítása nem lehetséges. Az európai vállalkozások ennek a, a szabályzásnak a megvalósítását várják, és nagyon fontos az egységes európai szabadalom létrehozása. Vannak titázó jellegű módosító indítványok, és ezekre szívesen térek még ki majd a későbbiekben. Köszönöm szépen. Az utolsó jelentéstevője vagyok ennek a körnek. Rövidre foghatom mindezt. Rapkai kolléga jelezte már a hangulatot, a lengyel soros elnökség jelentős előrelépéseket tett a tanácson belül, és azt gondolom, hogy jók az esélyek arra, hogy ez sikerül megvalósítani. Ami a bíráskodási rendszert illeti, két típusú módosító indítványt szeretnék megemlíteni. Vannak olyan módosítók, amelyeket azzal a célra készítettek, hogy megakadályozzák az egész projektet, de erről már korábban beszéltünk, amikor a megerősített együttműködés eh, módszeréről döntöttünk. Egyértelmű többség volt a megerősített együttműködés mellett, Éppen ezért ezek a módosítók nem komolyan veendő módosítók számomra, hiszen nagyon komoly tárgyalásokat kell folytatnunk a tanácssal. Van egy második köre a módosítóknak, ezek a értékes hozzájárulások, a szöveg pontosítására vonatkoznak, és azt gondolom, hogy a tanácssal folytatott további megbeszéléseken ezekre kitérünk, majd meglátjuk, hogy mennyiben sikerül előre lépni. Ez az egyik legnehezebben megvalósítható téma, mert nincsen jogalapja ennek a témának az európai szerződésekben, hanem a megerősített együttműködés keretében működnek együtt a tagországok. Hát a közös bíróság döntött, illetve vitázott már ezekről a kérdésekről és politikai szempontból egyértelmű volt számunkra, hogy tartalmi összefüggés van a három jelentés között, éppen ezért együtt kezeltük őket, de a tagországoknak sokkal nagyobb cselekvésű terük, cselekvési terük van, mint a parlamentnek a három jelentés kapcsán. A vitatott pontok legfőképpen technikai jellegűek, és kevésbé tartalmi jellegűek. Éppen ezért úgy érzem, hogy elég jók az esélyek a megállapodásra a tanácssal. A parlament 2001 óta beszél erről a témáról, intenzív vitákat folytat a tanácssal, és megpróbál segítséget nyújtani ahhoz, hogy nemzetközi megállapodás születhessen, egy olyan megállapodás, amely kompatibilis mindazzal, amit a bíróság is rögzített. Nagyon fontos, hogy ne bukjon meg minden, amiatt, mert nem kompatibilis egy adott javaslat a bírósági javaslattal. Éppen ezért egyeztettünk a szakértőkkel és a jogi szolgálatokkal is. Én ennyit szerettem volna mondani a saját jelentésemről. Wikström asszony kért szót, Lichtenberger asszony sajnos el kellett, hogy menjen. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a három jelentéstevőnek a rengeteg munkáért, amit ezen fontos ügyekben végeztek. meggyőződésükből nagyon sokat osztok, és nem csak azt, hogy a kis és középvállalkozások számára javítani kell a helyzeteket, az egyedi kutatók és az egyetemek számára is javítanunk kell a helyzetet. Azonban van egy nagyon fontos probléma, amit muszáj megoldani legalábbis véleményem szerint. Úgyhogy megpróbálom a felszólalásomat erre a konkrét problémára korlátozni. Kicsit technikai jellegű, úgyhogy remélem, hogyha nem bánják, hogyha részletekben menően próbálom leírni, annak érdekében, hogy azok a kollégák, akik nem foglalkoztak ezzel az ügyet annyit, mint a jelentéstevők és árnyék jelentéstevők is értsék az érvelésemet ezen nagyon fontos ügyel kapcsolatban. Jól tudják, hogy a szabadalmi csomag háromról három jelentés készült, kettő egy rendeletre vonatkozólag, egy pedig az új szabadalmi bírósággal kapcsolatban, amelyik nemzetközi bíróság lenne, kizárólag az Európai Uniós tagállamokból állna. Például a Benelux államok bíróságához lehet, közös bíróságához lehet hasonlítani és mint az ilyen közös bíróságoknál általában jellemző, az Európai Uniós jogszabályok elsőbségét kell, hogy figyelembe vegye. Az Európai Bírósággal kapcsolatban is együtt kell, hogy működjön, mégpedig akkor, hogyha az Európai Uniós jogszabálya kapcsolatban merül fel probléma és vitás kérdés. Tehát vannak olyan szabályok, lesznek olyan szabályok, amelyeket az Európai Uniós jogszabályok határoznak meg, például a biotechnológiai irányelv ilyen. Ehhez hasonlóan a szabadalmi bíróság egy végső felleviteli bíróság lenne, és hogyha vita van a megfelelő értelmezéssel kapcsolatban, mondjuk a biotechnológiai irányelvvel kapcsolatban, akkor ide kerülne a legvégső soron az ügy. Na most akkor a problémáról. Hogyha új jelentős szabályok kerülnek be a két rendeletbe a szabadalomról, hogy ez az egységesség megvalósuljon, akkor ez is az Európai Uniós jogszabályok részét fogja képezni. Csak úgy, mint az előbb említett irányelv. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bíróságnak kell, hogy elsődleges határozata születsen akkor, hogyha valami problémás ügy merül fel, és csak ezután kerülhet tovább a szabadalmi bírósághoz. ez így technikai problémát fog, vezet, hoz fog vezetni, hiszen itt most csak nemzetközi megállapodásról van szó, és nem Európai Uniós jogszabályról. Tehát nem kerülhet az Európai Bírósághoz, hanem pont fordítva, az Európai Bíróság kell, hogy legyen az Egységes Szabadalmi Bíróság fellevételi bírósága. A 6, 7 és 8-as cikk vizsgálja a szabadalom sértések problémáját az által új, lényegi, szabadalmi jogszabályok kerülnének be az Európai Uniós joganyagba. Rakkai úr a nyolcadik cikkben 8 per A-ban szintén lényegi EU-s szabadalmi jogszabályt hozna létre, hogyha ez bekerül a rendeletbe. Hagy legyek teljesen világos. Teljes mértékben tiszteletben tartom, és bizalmat érzek az Európai Bíróság iránt. Mindazonáltal meggyőződésem, hogy mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy ez a bíróság már is nagyon problémás helyzetben van, erőforrásait tekintve és az eset terhet tekintve, ahogy Diana Wallis kolléga már korábbi vitákban is említette, túlterheltek az európai bíróságok. Hogyha rengeteg új és nagyon bonyolult és technikai jellegű szabadalmi ügyet zúdítunk rájuk azáltal, hogy lényegi szabadalmi jogot Európai Uniós joganyagba egy emelünk be, ezzel csak tovább növeljük ezt a problémát. Ráadásul ezekben a nehéz időkben, hogyha a költségvetésre gondolunk, akkor azt is arra is rá kell jönnünk, hogy még akkor is, hogyha tudnánk plusz költségvetést biztosítani az Európai Bíróságnak, még az sem lenne elég ahhoz, hogy ezekkel az ügyekkel megfelelően dolgozzanak. Ráadásul az Európai Bírósághoz való utalása az ügyeknek több éves késlekedést vonna maga után, tehát a határozat hozatal elő több évet kéne várni, és ráadásul ebben a költségérzékeny területen ez óriási károkhoz vezetne. Károsítaná a KKV-kat és azokat a feleket, akiknek korlátozottak az erőforrásaik. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a 6, 7 és 8-as cikka rendeletben csak az új szabadalmakra vonatkozik, amelyeknek egységes hatása van az egységes hatás nélkül, egységes joghatás nélküli szabadalomra más szabályok vonatkoznak. Tehát ez komoly ösztönzőt fog jelenteni a felhasználóknak arra, hogy ne kérjenek egységes joghatást a szabadalmakra. Ráadásul olyan joggyakorlat, két irányba fejlődhet tovább a joggyakorlat, az Egységes Szabadalmi Bíróság az egységes joghatás nélküli szabadalmakról döntene, az Európai Bíróság pedig a rendelet alapján az egységes joghatással bíró európai szabadalmakról döntene. Nem regényt akarok felolvasni, de még pár dolgot szeretnék elmondani. Szeretnék példát mondanám itt Kressel professzor úr, egy német professzor a Müncheni Egyetemi, a Műszaki Egyetemről és a Max Planck ö, ö, Intézetből mondott. Nagyon átfogó és instruktív szöveget juttatott el mindannyiunkhoz, és tájékoztatott arról, hogy rengeteg esetben az Európai Bírósághoz fog kerülni a szabadalmi ügy akkor, hogyha ezek a cikkek benne maradnak a rendeletben feltételezem, hogy önök is elolvasták, én minden esetre nagyon alaposan átnéztem, és ennek alapján meggyőződésem az, hogy szükség van az összehangolt szabadalmi gyakorlatokra Európában, de ez jelen pillanatban a legjobban úgy érhető el, hogyha az új egységes szabadalmi bíróság foglalkozik majd ezekkel az ügyekkel, az a bíróság, amit most akarunk létrehozni. Feltételezem, hogy ahogy engem önöket is nagyon sok szakértő megkeresett professzorok, jogászok, bírák ezzel az ügyel kapcsolatban, és ők egyhangúan támogatják azt az álláspontot, hogy ezt a három cikket vegyük ki a rendeletből, és a bíróságról szóló megállapodásba tegyük át, annak érdekében, hogy a lényegi szabadalmi törvények ne kerüljenek be az Egységes Európai Uniós joganyagba. És ez az IPR-rel foglalkozó bírák társaságának az ülésén is felmerült. 24 Európai Uniós tagállamból 27 bíra egyhangulag kifejezte azt a véleményét, hogy ezeket a cikkeket nem szabad a rendeletben ment hagyni. Ennek a társaságnak az elnöke Sir Robin Jacob a University College of London professzora a következőt mondja ki ezzel az, ezzel az ügyel kapcsolatban, és most idézem. Az ilyen utalásoknak a hatása ö, nagyon komoly késlekedéshez vezetne, és egyáltalán nem biztos az, hogy a nem specializált európai bíróság határozatai elég világosak lennének. Éppen azért lenne értelme annak, hogy ez, tehát az egész értelme annak, hogy egy specializált egységes szabadalmi bíróságot létrehozunk, ezáltal elveszne. Konkrétan, ha őszinte lehetek, egyetlen egy embert sem tudok, aki támogatná azt, hogy az Európai Bíróságot bevonjuk a szabadalmi perekbe. Éppen ellenkezőleg mindenki, jogászok, bírák, mindenki egyhangulag ellenzi Idézet vége. Johann Hagenberg doktort is szeretném idézni, aki az Európai Szabadalmi Jogi Bírák Társaságának az elnöke. Hogyha az egész projektet értelmetlené akarják tenni, akkor valóban a lényegi szabadalmi jogot Európai Uniós joganyagba kell emelni. Idézet vége. Ez tehát a legtapasztaltabb tudósok és szakértők véleménye Európában a szabadalmi joggal kapcsolatban. Kedves barátaim és kollégák, kik vagyunk mi itt ebben a teremben, hogy az ő tanácsukat ne kövessük? Egyhangú kívánságukat és tanácsukat. Ráadásul ezt az álláspontot a Business Europe, illetve a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara is osztja. Bár ezt az ügyet sok embernek felvetettem eddig, a mostani pillanatig egyetlen egy érvet sem hallottam amellett, hogy ezeket a cikkeket bevegyük a rendeletbe, ami az egységes joghatással bíró szabadalmat létrehozza. Az egyetlen érv az az, hogy néhány jogász az Európai Bizottság jogi szolgálatában konkrétan azon a véleményen vannak, hogy azért kell, hogy bekerüljenek ezek a cikkek, hogy legyen a 180-as cikk értelmében egy megfelelő jogi alap. Bár kértem tisztázó magyarázatot, hogy miért is ez a véleményük, nem tudtak megfelelő választ adni egészen mostanáig. Még mindig várok erre a válaszra. Nagyon is felzaklat engem, és ezt nem tartom elfogadhatónak minden bíra, szakértő és jogász elvetette ezt az érvet is, hiszen ők azt mondják, hogy tökéletesen lehetséges a 118-as cikk jogalapjára helyezni egy rendeletet ezen három cikk nélkül. Ezek a legkomolyabb szakértők, akiknek ez a véleménye, és szerintem nagyon alaposan végig kell gondolni az érveiket. Az Európai Tanács is megosztott ebben az ügyben. Számos ország támogatja ezt az álláspontot, bár el kell ismerni, hogy a többség az a három cikk bevételét támogatja. De azelőtt tették ezt, hogy a jogi szakértők rámutattak volna ezekre a komoly problémákra. Elnék úr, Rapkai úr kártérítése kapcsolatos javaslatára is utalva elmondom, hogy mivel sok ország különböző modellek alapján számolja ki a kártérítést, nem tudom támogatni ezt, de hogyha sikerül a 6, 7 és 8-as cikket a szabadalmi rendeletből a bíróságra szóról szóló megállapodásba átemelni, akkor a kreativitás és kompromisszum szellemében akkor még Rapkai úr 8A cikkét is hajlandó vagyok a elfogadni a bíróságról szóló megállapodásban, de a rendeletben nem. És végül a mandátummal kapcsolatban vizsgáltam a javaslatot, és e, a tartalmát nem kifogásolom. Megértettem azt is, hogy ezt nyitott mandátumnak kell tekinteni, nem pedig egy végleges listának, ami az összes potenciális felvethető ügyet tartalmazza. Úgy gondolom, hogy egy kicsit több időre lesz majd szükségünk, hogy az általán felemlített témát alaposan megbeszéljük az árnyék jelentéstevőkkel, csak szeretném, hogyha ha a manetumba a véleményemnek megfelelően most ezt a végleges döntést ne vegyük be a három oldalú tárgyalások előtt mielőtt megtárgyaltuk volna ezt a problémát. Van még sok érdekes kérdés ebben a csomagban, de mivel már nagyon sokat beszéltem, itt most megállok, és a három muskétásnak, a három eh, jelentéstevőnek a kiváló munkáért még egyszer köszönetet mondok. Köszönöm. Köszönöm szépen Wikström kolléganőnek ezt a részletes hozzászólását. Egy súlyos jogi problémáról van szó, én megnyugtatónak tartom, hogy a mandátum az mandátum, nem pedig a tárgyalás eredményének megelőlegezése. A mandátum csak egy célkitűzés definiál, és a tárgyalásoknál mindenféle rugalmasság adott. Beszéltünk már a kérdésről, amelyet említett, azt hiszem minden jelentéstevő tisztában van a problémával. Mindannyian rég konfrontálódtunk ezzel a dologgal, és az informális trialógus során is szóba kerültek ezek a dolgok a lengyelekkel együtt vettünk részt, illetve a lengyelek is részt vettek ezen. A jogi szolgálat vélemény nyilvánított, és úgy tűnik, hogy a tanácsban a többség úgy gondolja, hogy fennáll a veszély, hogyha kivesszük ezt a cikket a rendeletből, akkor esetleg a jogalap már nem lesz érvényes, mert a jogalap a szellemi tulajdonjogra vonatkozik, és hogyha a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos tartalmak eltűnnek, akkor megkérdőjelezhető a jogalap. Nyilvánvalóan a bíróság véleményének véleményében a sorok között kiolvasható, hogy az meg szeretné tartani a maga előjogait. Érdekek ütköznek itt. Azok érdekei, akik egyrészt szeretnék a gyakorlatban megvalósítható szabadalmi jogot, és nyilvánvaló, hogy az ő szemszögükből az európai Unió Bírósága nem a megfelelő fórum, és itt vannak a másik oldalon a közösségi jogászok érdekei, akik azt mondják, hogy az Európai Bíróság az a fórum, amelynek foglalkoznia kell ezekkel a kérdésekkel, és mi valahol a kettő között ingázunk ide-oda. Azt hiszem jelen pillanatban azt láthatjuk, hogy, és úgy láttam a rapkai kolléga bólogatásából, hogy ő sem látja másként a dolgot, Jelenleg tehát a jogi kockázatot kell minimalizálnunk, és így talán az lenne a leghelyesebb, hogyha benne maradna a rendeletben a vonatkozó cikk, illetve a vonatkozó cikkek. A leg, ez lenne a legbiztosabb, legbiztonságosabb megoldás, ezzel hibáznánk a legkevesebbet, még akkor is, hogyha megkockáztatjuk ezzel, hogy az Európai Bíróság adott esetben kénytelen lesz bizonyos ügyekkel foglalatoskodni. A vita semmiképpen nem ért még véget, nem tudom, Rapkai kolléga szeretne -e még mondani valamit, parancsoljon. Rövid leszek. Az első probléma a következő. Eredetileg egy másféle elképzelés született, ami a joghatóság kérdését illeti, és a tanács megkérte az Európai Unió Bíróságát, hogy készítsen vélemény, szakvéleményt arról, hogy ez mennyiben összeegyeztethető a közösségi joggal. Az eredmény az volt, hogy az bíróság megállapította, hogy bizonyos pontokban nem egyeztethető össze közösségi joggal, ezért meg kell változtatni. Az egyik pont pedig az érintett cikk kérdése. Elfogadhatónak tartom, hiszen a bíróság most még több feladattal szembesül, de a probléma az, hogy a közösségi joggal való összeegyeztethetőséget a bíróság, az Európai Unió bírósága állapítja meg, és hogyha ezt más, másként járnánk el, akkor attól tartok, hogy a bíróság megállapítani, hogy ez nem egyeztethető össze a közösségi joggal, és akkor az egész munkánk kárba vész. Ez az első dolog. A második dolog az, hogy aggódom amiatt, hogy tulajdonképpen nem is kellene ennyit fáradoznunk, hogyha az összes materiális kérdést kivennénk belőle, akkor marad egy keret, egy üres burok, és aztán a tartalmi kérdéseket másra hagyjuk, de hát szerintem a jogszabály, illetve a jogalkotónak nem ez a feladata. Ha megnézzük a cikket, itt világosan kiválik, hogy miről is van szó, és hogy ezt kivesszük, akkor problémába ütközünk, véleményem szerint. Ami pedig a szakértők egységes véleményét illeti, először is én azért megengedem magamnak, hogy azért politikailag értékeljem a helyzetet, másodszor pedig egyhangú véleményeket lehet felsorakoztatni egy másik oldalról is. Az a benyomás, hogy minden szakértő, minden oldalról úgy gondolja, hogy ennek így kellene történnie, tehát úgy, hogy ezt kivesszük belőle, hát nekem nem ez a benyomásom, mert én ismerek sok olyan szakértőt, aki nem feltétlenül ért egyet ezzel, Vannak sokan, akik azt mondták nekem, hogy nincs értelme kiverni ezt belőle a szövegből, és vannak olyanok, akik azt mondják, hogy benne kell maradnia. Mindenképpen. Tehát vannak itt árnyalatok. Semmiképpen sem szabad azt a benyomást keltenünk, hogy a szakértők véleménye egységes. Fikstöm kolléga azt mondta, hogy hát ki vagyunk mi, hogy a szakértők kell szembe helyezkednünk, tehát látni kell azt, hogy az ő véleményük nem teljesen egységes azért, és mindenkinek a véleményében érdekek is meghúzódnak. Én például kaptam leveleket a Fordítók Német Szövetségétől, akik azt mondták, hogy ördögtől valamit ti ott csináltok, a három nyelv rezsimmel és így tovább minden nyelvre szükség van. Értem én az ő érdekeiket, tehát a mi feladatunk nem az, hogy üzleti modellt biztosítsunk jogilag, a Német Fordítók Szövetségének. Tehát tudom, és biztos vagyok abban, hogy azok, akik véleményt fogalmaznak meg az ügyel kapcsolatosan, biztosan érdekeket követnek, sőt, van valami némi fogalmam is arról, hogy kinek milyen érdekei fűződnek ehhez vagy ahhoz a döntéshez. Végezetül nekünk politikai döntést is kell hoznunk, ezért én arra az eredményre jutottam, hogy az egész tartalmi kérdéseiről nem lenne szabad sokat változtatnunk. Ami a joghatósággal kapcsolatos komplikációkat illeti, erről talán Léna jelentéstevőnek kellene még mondani egyet mást. Ezzel kapcsolatosan az én szakértelmem nem elég megalapozott, hiszen mindenki tudja, hogy én azért nem vagyok jogász, ezért nagyon ügyelek arra, hogy mit mondanak a jogászok, de Természetesen annyit azért megállapíthatok, hogy nagyon sokféle véleményt fogalmaznak meg a jogászok. Politikai döntést kell tehát hoznunk, ez a lényeg. Köszönöm. Nincsen további hozzászólás, úgy tűnik. Szeretnék valamit mondani Rabkai kolléga mondandója után. Nem a bíróság dönt, hanem az adott tagországi bíróság. és csak akkor dönt erről a, arról az adott témáról, hogyha úgy dönti, úgy értékeli, hogy ez európai jogot érint. Ebben a rendeletben nincsen olyan megfogalmazás, ami teljes mértékben újra találná fel a szabadalmi jogot. Tehát ilyen nem is lesz. Csak akkor döntenek a tagországi bíróságok, hogyha úgy ítélik meg, hogy ez az ő kompetenciájuk. Tehát nem érzem úgy, hogy tömeges kérvények érkeznének majd be. De annak a valószínűsége, hogy nagyon sok kérvény kerül Luxemburgba, ez nem megalapozott, hiszen a tapasztalt eh, bírák eh, tudni fogják azt, hogy mikor kell ezt tovább utálni az Európai Bírósághoz. Napkai kolléga és én is kitértem az Európai Bíróságra. Wikström asszony, erről még nem fejeztük be a vitát, a tanácssal is folytatjuk ezt a témát, de ugyanazt érzem, amit Rapkai kolléga. Nincsen további hozzászólás a szabadalmakkal kapcsolatban. A mandátumokról uh, holnap fogunk szavazni. Ekström kolléga kap most még szót. Csak uh, nagyon röviden el szeretném mondani a zöldek pozícióját. Hogy korábban már elmondtam a tri és a trialógus kapcsán is, a zöldek szeretnének európai szabadalmat. Úgy érezzük, hogy az európai szabadalom javítana a jelenlegi helyzeten. úgy érezzük, hogy jó dolog lenne az európai szabadalom. Éppen ezért aggaszt bennünket a javaslat, de nagyon nehéz kérdésről van szó. Úgy érezzük, hogy a jelenleg javaslat nincs összhangban a szerződésekkel. Azért, mert a jelenlegi javaslat bizonyos döntéseket az Európai Unión kívüli szervre delegál ez pedig nem összeegyeztethető a szerződésekkel. És ahogy a korábbi trialóguson hallhattuk, ezt a véleményt a bizottság jogi szolgálata is osztja. Ők is hasonló aggályokat véltek itt felfedezni. Az AFKO is úgy tűnik, hogy felvetette ezt az aggályt, és megkérdezte az Európai Parlament jogi szolgálatát eh, arról, hogy mit gondol a témáról. Reméljük, hogy ez a jogi szakvélemény még a szavazás előtt eljut hozzánk. Értem, hogy a néppárt és a szocialisták is nagyon szeretnék ezt az európai szabadalmat. Hát egyet tudunk mi is érteni a célokban, de arra kérem a kollégákat, hogy tényleg próbáljuk meg biztosítani azt, hogy ez egy olyan megoldás, ami megállja majd eh, a helyét, és kiállja az idő próbáját. Nem lenne jó az, hogyha bizonyos tagországok az Európai eh, Bíróságok szorulnának, az Európai Bíróság pedig három év múlva azt mondaná, hogy ez nem megfelelő megoldás, ez rendkívül sajnálatos volna. Hát kérem a kollégákat még egyszer arra, hogy egy kicsit más szemszögből is próbálják ezt a kérdést megvizsgálni, és mérlegeljék a mi módosítóinkat is. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Ezt tudomásul vettük, hiszen többször vitáztunk a kérdésről. És az alapkérdés eldöntött. Az AFKO vitáján én is részt vettem egészen véletlenül, mert egy egész más ponton adtam elő egy témában, és nem volt az a véleményem, hogy az AFKO és osztaná azokat az aggályokat, amelyeket Extrém úr itt felvetett, felvetett. Valóban megkeresték a jogi szolgálatot, kértek tőlük szakvéleményt, és nem esik ez majd a jogi szolgálat nehezére, hogy ezt megírja. megkapjuk majd a bíróság ítéletének megalapozottságáról szóló vélemény, de hát én most ezt ennyiben hagynám. Elérünk a 10-es és 11-es napi rendi pontokra. Mind a két jelentés, a Tájn asszony jelentése parancsoljon. Heute zwei Arbeitsdokumente. Két munkadokumentumot szeretnék bemutatni. Az egyik a házasságokra, a másik pedig a bejegyzett életási viszonyokra vonatkozik. Az eljárással kapcsolatosan annyit jegyeznék meg, hogy jelenleg a meghallgatási fázisban vagyunk. A tanács megtárgyalta az összes fejezetet mindkét rendeltes kapcsolatosan, azóta áll a folyamat, és hogy az új soros elnökség alatt megfelelő sebességgel dolgoznak-e majd ezen a két területen. Noha Dánia nem vesz részt a jogi együttműködésben, az nem volt világos. Ez idáig szeretném megragadni az alkalmat, és utalnék arra, hogy a Dán igazságügyi minisztérium egy kicsit másként strukturált, ott főként a LIBE hatáskörébe tartozó kérdésekkel foglalkoznak, még az, amivel itt a jogi szakbizottságban foglalkozunk, különböző minisztériumok hatáskörébe tartozik Dániában. Így tehát nem olyan egyszerű megállapítani, hogy ezekben a kérdésekben ki az illetékes Dániában, legalábbis nem az igazságügyi miniszter, az ennyit tudunk. Az a soros elnökség, amelynek sikerül sikerre vinnie ezt az ügyet, politikai sikert könyvelhet majd el. Szeretnék utalni arra, hogy az egész házassági jog, illetve családi jog abban az esetben szabályozott lett, és akkor fel tudjuk mutatni, hogy konkrétan tudtunk tenni valamit a polgárok számára határokon átnyúló ügyekben, és nem csak negatív dolgokról adhatunk hírt, mint például az euróválsággal kapcsolatosan. Mielőtt rátérnék a részletekre, szeretnék utalni arra, hogy mindkét rendelet mind a, mind a heteroszexuális, mind a homoszexuális házasságokra és bejegyzett élettársi kapcsolatokra érvényes. Paradigmaváltást vezetünk itt be. Elsősorban az adott személy állandó tartózkodási helyét veszük figyelembe, és csak már szekunder alapot szolgáltat az állampolgárság. A legfontosabb a jogbiztonság annak érdekében, hogy a gyakorlatban is megvalósíthatók legyenek ezek a rendeletek. A bizottsággal együtt Európai Közjegyző Kongresszusát megszerveztük. Közjegyzők, családjogi jogászok és tudósok pontosan azokról a pontokról beszéltek itt, amelyekről tudjuk, hogy nincs még megfelelő szabályozás, mert a politikai megállapodás eddig nem volt lehetséges, illetve tudatosan nyitva hagyták ezeket a kérdéseket a döntéshozók. Nagyon fontos a koherencia más rendeletekkel, jogszabályokkal, amelyek már megszülettek ezekben a témakörökben, tehát ami a családjogot illeti, és a házassági jogot. A másik fontos pont a házassági vagyonjogi rendszerek definíciója, ez jelenleg egy széles körű definíció, és csak egy negatív lista létezik jelenleg, hogy mi nem tartozik a rendelet hatája alá, ezért javasolnám egy pozitív lista elkészítését is, vagyis legalábbis felsorolását a példáknak, ugyanígy volt ez az öröklési rendeletnél is egyébként. Látni kell, hogy nagyon eltérő szabályok léteznek a különböző tagállamokban, eltérőek a definíciók, ezért gyakran félreért is alakulhat ki. Emellett ide tartozik az a kérdés is, hogy a hogy sejtésem szerint egyébként, mivel a franciák szerettek volna egy dolgot bevonni ebbe a, ebbe a szabályozásba. Ezzel kapcsolatosan érdemes volna talán meghallgatni a tanács véleményét is, mert a házasság személyre vonatkozó aspektusai talán érdemes lenne kivonni ebből a rendeletből. Aztán fontos világosabb határvonalakat meghatározni, ami a dologi jogot illeti, illetve az örökösödési, öröklési jogot, máskülönben nem lesz a gyakorlatban megvalósítható, illetve alkalmazható a rendelet. A kongresszusnál is megmutatkozott, hogy a gyakorlati megvalósítás szemszögéből nézve főként az a fontos, hogy mi esik a rendelet hatája alá. Emellett a nyugdíjak kérdését is ki kell zárni, ebből a rendeletből. Németország esetében ez egy fontos kérdés. Kérném más kollégákat, hogy jelezzék felém, hogyha úgy érzik, hogy a nemzeti jogrendjük tartalmaz olyan kérdéseket, amelyek tekintetében fontos lenne meghatározni, hogy az adott ügyek nem tartoznak a rendelet alá. Emellett koherenciát kell létrehozni az öröklési joggal is. Egy választási lehetőséget is előirányoz a szöveg, ez azt jelenti, hogyha valaki, hogy adott esetben valaki meghatározhatja, hogy mely bíróság foglalkozzon az ügyel, ezt azonban ki kellene bővíteni arra az esetre is, hogy nem történt döntés erről, hanem hogy egy adott nemzeti jog alkalmazandó, ez esetben meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy legalábbis absztrakt módon az illető megválaszthassa a joghatóságot. Főként a vagyonjog esetében nagyon fontos biztosítani azt, hogy az adott bíróság ne, kelljen, ne kényszerüljön arra, hogy más jog szerint járjon el. Nagyon fontos látni azt is, hogy adott esetben előbb kell tisztázni, hogy milyen vagyonjogi, milyen a vagyonjogi helyzet az ingatlanok esetében. A német közjegyzők nevében elmondhatom, hogy ott már tisztázták ezt a kérdést. Ami a 16-os cikket illeti, illetve az alkalmazandó jog megváltoztatását, 18-as cikk, itt nem tartom jónak a szöveg felépítését, a két cikk összetartozik, szinte azonos, ami megfogalmazást életi, tehát össze lehetne foglalni ezeket egy cikkben, és ezt követhetné a 17-es cikk, amely azt szabályozza, hogy milyen jogot kell alkalmazni, hogyha nem történik választás e tekintetben. Ami a 17-es cikket illeti, úgy gondolom, mindenek előtt a C pontot kellene átfogalmazni. Azt hiszem, hogy a házasságkötés helyszínét talán ki lehetne venni a szövegből, hiszen hogy ki hol házasodik, ez manapság szinte véletlenszerű. Azt hiszem csak félrevezető, hogyha, mert házasságot köthetünk ma már szinte bárhol, és a házasságkötés időpontját illetően azt gondolom, hogy a házasságkötés időpontja mindenképpen be kell, hogy kerüljön a szövegbe. Nem tudom, hogy ez egy véletlen volt-e, ennek kimaradása, de ez ideig még senki nem említette ezt a problémát. Ami az okmányok elismerését illeti, hasonló vita bontakozik ki itt is, mint az öröklési jog esetében volt így. Itt a szabályozás mindenképpen túl messzire megy. Egy példát említenék, hogyha én közjegyzőként azt látom, hogy megjelenik előttem egy pár, aki házasságot szeretne kötni, és a férfi muszlim, akkor eh, majd, hogy nem kötelezettségem felhívni a figyelmet arra, hogy a férfinak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy eh, ő még nem nős. Egyáltalán nem tudom megítélni, hogy ez az igazságnak felel-e meg, avagy sem, és erről csak egy bíróság dönthet adott esetben, de az ilyen nyilatkozatok eh, mindig ellenőrizhetők kell, hogy legyenek. Ez is jól mutatja, hogy milyen félreértés uralkodik itt a parlamentben sokszor, ami a, az okmányok, a hivatalos okmányok elismerését illeti. Rátérnék most a regisztrált, illetve bejegyzett élettársi viszonyokra. A kongresszus, amelyet említettem, azt is megmutatta, hogy a gyakorlatban tevékenykedők egyszerűen nem értik, hogy miért két rendelet tervezet létezik. Természetesen a kettőt össze lehetne vonni egyetlen egy szövegbe, de emlékeztetnék arra, hogy az Európai Bizottság tisztán politikai okokból két javaslatot tett, két különálló javaslatot, mert arra számított, hogy azok a tagállamok, ahol a bejegyzett élettársi viszony nem engedélyezett, vagy nem létezik a gyakorlatban, ami a homoszexuális párokat életi, attól tartottak, hogy ezekben a tagállamokban tehát kudarcot vall a rendelet tervezet, illetve a javaslat, és éppen ezért két javaslat született. Szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy azok a tagállamok, amelyek nem ismerik el a bejegyzett élettársi viszonyokat homoszexuális párok esetében, ők adott esetben, az ő bíróságaik adott esetben kinyilváníthatják, hogy nem ők az illetékesek az ügyek rendezésében, ezt helyesnek is tartom egyébként. Bírálnom kell azt, és liberálisként ez tőlem nem is meglepő, hogy a joghatóság megválasztásának lehetősége nem áll fenn. Az Európai Bizottság ezt a következőképpen indokolja, azt mondja, Egyrészt előfordulhatna, hogy egy olyan jogi fórumot választanak az érintettek, amely nem ismeri a bejegyzett, amely tagországban az bejegyzett élettársi viszonyt homoszexuális párok esetében nem ismerik. Én azt gondolom, hogy ezt ki lehetne küszöbölni azzal, hogy egy előzetes tanácsadás történik például, előzetes tanácsadással, tájékoztatással ez a probléma megoldható, de hogyha mégiscsak ilyen joghatóságot választanának, abban adott esetben akkor mondhatnák azt, hogy annak a tagállamnak a joga érvényes adott esetben, ahol bejegyezték az élettársi viszonyt. Emellett Továbbá a bizottság azzal indokolja a lehetőség hiányát, hogy adott esetben az érintett felek nem lehetnek tisztában a kiválasztott jog következményeivel. Igaz, hogy a bejegyzett életási viszonyok kapcsolatok esetében sokkal heterogénebb lehet a vagyoni helyzet, mint például egy házasság esetében, de itt is lehetne előzetes tanácsadást előírni, sok esetben a közjegyző általi tájékoztatás, tanácsadás egyébként is kötelező már, ezáltal ez a probléma is megoldható volna. Igen, nagyok a kétségeim afelől is, hogy az alapjogi karta bizonyos cikkeit nem sérthet né e a szöveg. Gondolok itt főként a 20-as és 21-es cikk rendelkezéseire, illetve az azokban említett elvekre. Kérném a kollégákat, hogy mérlégeljék, hogy nem lenne érdemes egy jogi szakvéleményt kérni, hogy a jog megválasztásának lehetősége, illetve annak hiánya a rendelet tervezetben nem sérti e az alapjogi karta vonatkozó cikkeit. Egy másik probléma Emellett a bejegyzett életási viszonyok nem regisztrálásának, nem bejegyzésének a problémája. Van több olyan bejegyzett élettársi közösség, amelyek több tagállamban is bejegyeztették magukat, mert elköltöztek például egy másik tagállamba, ott is bejegyeztették magukat, vagy egyszerűen úgy döntöttek, hogy egy másik tagállamban jegyeztetik be az élettársi közösséget, mert olcsóbb. Itt a tervezet nem irányoz elő szabályozási lehetőséget. Véleményem szerint nagyon fontos lenne tisztázni, hogy annak a tagállamnak a joga érvényes, adott esetben, ahol az élettársi közösséget legutóbb bejegyezték. Erre mindenképpen lehetőséget kellene teremteni. Ennyiben szeretem volna összefoglalni a dolgot, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy érdemes lenne jogi szakvéleményt kérni az alapjogi karta 20-as 21-es cikkének megsértésének lehetősége miatt. Gut. Ich habe jetzt dazu Köszönöm. Nincsen további hozzászólás. Nem kér senki szót, ugye? Nekem nincsen problémám a joghatóság megválasztásával. A titkársággal együtt a jelentéstevő asszony készít majd egy levelet, amit elküldünk a jogi szolgálatnak, és kérjük a jogi szolgálatot, hogy készítsen szakvéleményt. Rendben. Akkor ezzel lezártuk a munkaanyagról szóló vitát, átfogó beszámolót hallhattunk. Ha megkapjuk a szakvéleményt, akkor várjuk majd a jelentést. Áttérünk a zárt ülésre, és megszakítjuk az ülést röviden. Két perc múlva folytatjuk majd az átüléssel.